úgyis az előadónk beszél négy percre parancsoljon! tisztelt elnök asszony kedves kollégák! Most, eh, amikor attól félünk, hogy az Egyesült Államok és Kína között kirobban a konfliktus, sőt súlyosbodik, E, és ennek negatív hatásai lehetnek a mezőgazdasági ágazatra. Egy nagyon fontos témáról, egy nagyon fontos ágazatról fogok beszélni, amely e, nagyon kiemelkedő szerepet játszik az élelmiszerbiztonság szempontjából. E, hogy ezt konkrétan eredeti formájában fogyasztjuk-e, mint például a borsót, vagy a szóját, vagy azt takarmányozásra használjuk, ezek központi szerepet játszanak ezek a fehérje növények az élelmezésben ezek nagyon nagy szerepet játszanak tehát, és fenntartható termesztésüket lehetővé kell tenni, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az európai termelőket támogassuk. Meg végig kell gondolnunk azt, hogy milyen mezőgazdaságot és milyen élelmezést szeretnénk a jövő generációi szám, számára. A Gatti egyezmény, a Blair House egyezmény aláírásával, illetve a piac progresszív megnyitásával az Európai Unió a harmadik országoktól nagyon nagyon függővé vált. Ennek az az eredménye, hogy a fehérje növények való ellátás 75%-át Argentinából, az Egyesült Államokból, Brazíliából eh, fedezzük, és ez növekszik, ez a függőség. Eh, ráadásul az Kína abszolút átláthatatlan egyezményeket köt Latin Amerikával, és nagyon-nagyon fenyeget bennünket ez a fejlemény. A függő helyzetünk már visszafordítatlan biodiverzitási problémákat vet fel, az erdők kivágását és súlyos szén széndiokszid kibocsátással is jár. Ráadásul ezek genetikailag módosított fehérje növények, amelyeket importálunk, és ez aggasztja az európai polgárokat is felmerül a kérdés, hogy megengedhetjük-e e, magunknak e, azt, hogy veszélyeztessük ezt az ágazatot, e, amely Európában minőségi és nyomon követhető. Nagyon fontos, hogy én aggasztónak tartom a nemzetközi helyzetet, de úgy gondolom, hogy ha összeállunk a mezőgazdasági szakértők, a termelők, a tudósok, a szakértők, az közigazgatása választott képviselők, akkor eh, megvédhetjük Európát. Az Európai Uniónak eh, ambíciózusnak kell lenniük, eh, és a kutatási, a mezőgazdasági, a kereskedelmi és szomszédságpolitikát ennek a stratégiának az stratégiai érdekébe kell állítani. Nagyon fontos, hogy a Párizsi egyezményt is tartsuk be, hogy nézzünk szebbe a deforestációs következményekkel, de legyen, fogalmazunk világosan. Hogyha nem javítjuk a, ezen kultúráknak a versenyképességét, akkor nem tudjuk megoldani eh, a eh, problémát. Az Európai Unióban a mezőgazdasági termőterületeknek csak 3%-át áldozzuk, vagy fordítjuk fehérje növények termelésére. Hogyan akarjuk megoldani ezt a problémát? A megújuló e, energiaforrások e, e, alkalmazásában a zöld vegyészetben is ki lehet használni ezeket, ezeket a növényeket, illetve ezeknek a melléktermékeit, tehát ezek a, a körforgásos gazdaságba illeszkednek. A másik és a harmadik pillérből finanszírozott segítségre van szükség. Nem csak a fehérje növényeket kell jobban támogatnunk, hanem a takarmánytermő területeket, a gyep területeket is, hiszen ezek nagy fehérje termő területek lehetnek, E végül azt szeretném, hogyha egyes kultúrák kötött támogatást kaphatnának, amelyek nagyon értékes támogatási formák, és lehetővé teszik a termelést. Tehát elengedhetetlen a függetlenség, és csak így tudunk fejlődni, és csak így tudjuk a közös mezőgazdasági politikát fenntartani, és nagyon fontos az is, hogy a mezőgazdaságokat, mezőgazdaságot és a gazdákat támogató politikát valósítsuk meg. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. Köszönöm szépen, Denó úr, és a ezzel áttérnénk a catch the eye időszakra csak ne haragudjanak de twenty three órakor be kell fejeznünk a mai ülést. az epp ből heten jelentkeztek hármuknak tudom megadni a szót egy d s kolléga és egy ecr os kolléga fel is olvasom a neveket van der kendelare úr kezd az epp től dantin és buda dániel andrieu úr és marias úr. köszönöm szépen tehát akkor kezdjük most van der kendelare úrral egy percre az epp től parancsoljon! voorzitter collega's een europese eiwittenstrategie is meer dan. tisztelt elnök asszony tisztelt kollégák! nagyon fontos az hogy létrehozzunk egy megfelelő fehérje stratégiát európában. ez az ipar számára is fontos. a 90-es években betiltottuk az állati eredetű fehérje használatát a takarmányban. De ezután egy olyan helyzet alakult ki, amely már önmagában problematikus. Arról van tehát szó, hogy hihetetlenül nagy mennyiségű szóját importálunk az Európai Unióba, általában Latin Amerikából. Ezt mindenképpen eh, meg kell változtatni, saját a saját területünkön kell létrehozni, előállítani, termeszteni fehérjében gazdag takarmányt. Elképzelhető, hogy algákból, vagy rovarokból is létre tudunk hozni fehérjét, amelyet föl lehet aztán használni, Ez is, ezek is fehérje források. Úgy gondolom, hogy a bizottság elkezdhetne vizsgálódni az algatermesztéssel kapcsolatban. Köszönöm. Egy percre az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, Jean-Paul Donanónak és tényleg nagyra becsülésem az övé, jelent, ez a jelentés kiváló. Jó lenne, hogyha mi sem hazudnánk magunknak, mások sem haz, hazudnának nekünk. Beszéltünk arról, hogy milyen hatalmas mennyiségű szóját importálunk, több mint 90%-ban a szükségletünket külföldről fedezzük, és ne felejtjük el, hogy ezen GMO-val kezelt szójával etetjük az állatainkat. Ez a valóság. Próbáljunk meg végre kilépni ebből a, ebből a képmutató helyzetből. Azt gondolom, hogy a GMO nélküli fehérjében gazdag terményeinket kéne előtérbe helyezni, de ugyanide tartoznak a hüvelyesek is. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy a 2020 utáni kapba valamilyen módon integrálják ezt a fehérje stratégiát, és valorizálják az Európában előállított fehérjét. Köszönöm. Máriás úr parancsoljon, ne haragudjon ez az előbb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dönenó úr jelentése egy nagy, nagyon fontos témát érint, az élelmiszerbiztonságot. A fehérje növények nem annyira fejlettek, ezeknek a termelése nem annyira fejlett, mint ahogy az elvárható lenne. Ezen növényeknek csak 35%-a illetve ezeknek a növényeknek 35%-át importáljuk, a szóját az Egyesült Államokból, és ez genetikailag módosított növény, így úgyhogy ezért teljesen jogos az Európai Parlament ellenállása is, és a fogyasztók ellenállása is. Ezzel egy időben az a helyzet, hogy Kína más stratégiát alkalmaz, egy átláthatatlan eh, egyezményt kötött Brazíliával, a termelési struktúrát ba ruház be, és ezzel tisztességtelen versenyt indított az Európai Unióval szemben. A jelentést el kell fogadnunk. az epp ből dantin úr parancsoljon négyszázhúszas. köszönöm szépen elnök asszony! meghallgatva Dönano kollégát, akinek a munkáját üdvözlöm. Az a benyomásom, hogyha, mint hogyha 7 évvel ezelőtt tartanánk még mindig Heusling úr jelentését beszélnénk meg, ugyanazok a témák, ugyanazok a szavak, ugyanazok az eredmények. Európa továbbra is fehérjenövény importőr, és továbbra is több mint 20 millió tonnás deficitünk van a takarmányt illetően. A legutóbbi kap reformban a kapcsolt támogatást vezettük be. Mi a helyzet a koherenciával? A tavaly év végén javasolt egyezmény, e, eszköz, amely az ökológiai védett területekre vonatkozik, csökkentette a rendelkezésre álló területet, illetve emellett a takarmányra vonatkozó eszközök is oda vezetnek, hogy csökken a fehérje növények, itt termelt fehérje növények mennyiség. El úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, a președinte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik nagy kihívás az Európai Unió mezőgazdasága szempontjából a fehérjével való megfelelő ellátás mind a hús, mind a tejre vonatkozóan élelmiszer, emberi élelmiszerekről is beszélek itt. A fehérje növények nagyon fontos szerepet játszanak, mert a nitrogént megkötik, és ezzel javítják a talaj minőségét, és az öko is segítik. A kapcsolt támogatások, illetve az ökologizálás, illetve a második pillér figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy a meglévő pénzügyi csomagokat egyszerűsítsük. 2020 után megfelelő elosztásra van szükség a tagállamok között. Szeretnék utalni arra is, hogy új támogatási formákat kell bevezetnünk a diversifikáció szempontjából, eh, amelyek előnt kovácsolhatnak a eh, kapcsolt támogatásokból, hiszen ezek nagyon pozitívak. Van sajnos időnk megadni a szót, ez pedig Polcsák úr az EPP-től parancsoljon. paní slova. je podle mého názoru důležité Köszönöm szépen. Úgy gondolom, podpořil nutnost eu konečně se začít této problematice věnovat. jak zpráva zmiňuje dostatečné zásoby bílkovin. úgy gondolom tehát hogy itt az ideje annak, hogy az Európai Unió ezzel a problémával foglalkozzon. Hiszen nem kívánatos, mi több megengedhetetlen, hogy importtól függjön Európa, ráadásul hogyha egy olyan régiótól, mint Kína függünk esetleg, ez különösen aggasztó. A fehérje tartalmú növények, illetve a megbízható partnerekből szárma termelés, növények termelése az EU-ban, illetve a megbízható partnerektől való ex-import megtalálása a fontos célok. Leginkább azt támogatom, hogy saját magunk állítsuk elő az állati takarmányhoz szükséges fehérjéket, ez a cél tehát. Képviselő úr, és akkor úgy beszéltük meg a kollégáimmal, hogy annak a három képviselőnek is, mivel nagyon fontos témáról van szó, akik kérték még a szót, meg tudjuk adni, de akkor a következő vitákban a KSDI-nél már ennek a három képviselőnek nem fogom tudni megadni a szót. Mariana Petir, Sean Kelly és Venta úr fog még akkor beszélni. Parajcsoljon, Petir asszony! gospodine povjereniče problem nedostatne opskrbe proteinima u europskoj uniji poznat je. Eh, a fehérje ellátás eh, már évek óta tudunk, ami pedig a illeti. Nagyon fontos az, hogy legyen egy európai stratégiánk, egy fehérje stratégiánk. ugyanis vagyunk. Örömmel mondhatom azt, hogy eh, számos javaslatom és más néppárti javaslat is helyet kapott a vég, végleges jelentésben. Nos, hogy a, a növény alapú fehérjék, tehát például a különböző borsók, a különböző hüvelyes növények, illetve szója ezeknek a, ezeknek a termékeknek sokkal nagyobb szerepet kell szenni az Európai Unióban, és azt gondolom, hogy ezt meg is tudjuk oldani, hogyha összefognak a különböző gazdák, illetve jobb az együttműködés a állattenyésztők, illetve a növénytermesztők között. Az is nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben GMO-mentesen próbáljuk ezt megoldani. Uh, thank you very much, Madam Chair. I promise not to request Köszönöm szépen, elnök hogy ígérem, hogy többet nem kérem ma este a spontán felszólalás körében a szót. Nagyon fontos témáról van szó, és azt gondolom, hogy az előadó kitűnő felszólalást tartott. Kiegyensúlyozott volt, rámutatott a helyzet, aggasztó volt áram, hosszú ideje hanyagoljuk a helyzet megoldását, és Látjuk, hogy ez nagyon kártékony lehet ez a helyzet. Nem akarunk génmódosított terményeket a piacunkon, már pedig az állati takarmánynak szolgáló szója ilyen. Ráadásul a fél világon kell áthajóztatni ezt a szóját, és így tudjuk csak etetni az állatainkat. Milyen előnyel jár ez? sokkal előnyösebb volna, hogyha a nitrogént a levegőből megkötő gumós növényekkel um, táplálnánk az állatokat, um, és éppen ezért fontos, hogy a parlament ezzel a kérdéssel foglalkozon. Ahogyan Dönanó úr is mondta, gyakorlatilag, gyakorlati és szélrevezető megoldására van szükség, és köszönöm szépen. Csoljon, Mr. Venta, egy percre öné a szó. Mr. Venta, the floor is yours. Öné a szó, Venta Ask for the floor. Okay, we, we cut your name then. Nem kért eh, szót, jó, akkor ezzel levesszük a listáim. A bizottság nevében most pedig 5 percre eh, megadom a szót még nevem Mimica biztos úrnak. Parancsoljon biztos úr, és köszönjük szépen, hogy végighallgatta a vitánkat. Thank you, Madam President. On... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és Denano jelentéstevő úrnak, hogy ezt a saját jelentést kidolgozták. A fehér növények termesztésének ösztönzésére irányul európai stratégiáról. Elég komoly kihívások jellemzik ezt az, ezt az ágazatot, és azt gondolom, hogy erről is nagyon jól ír ez a jelentés, illetve arról is, hogy az Európai Bizottság és a különböző európai intéz, intézmények hogyan vélekednek erről a kérdések. A fehérje elengedhetetlen, mint takarmány, illetve mint aminosav forrás a takarmányban. A növény eredetű fehérjék egyre, egyre népszerűbbek az emberi élelmezésben is. Ahogy a parlament jelentésben olvasható, ezeknek a fehérjében gazdag növényeknek a nagyobb mértékű termesztése nem csak a gazdáknak lesz jobb, illetve több takarmányt hoz létre, hanem, és, és az emberi élelmezésben is jobban lehet használni, hanem környezetvédelmi és klímaváltozással kapcsolatos kérdésekben is nagyon jótékony hatása lesz. Konkrétan megköti a légkörben található nitrogént. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament így módon járul hozzá az úgynevezett protein terv, vagy fehérje terv létrehozásához, ezt az év végére tervezi az Európai Bizottság. Egy magas szintű Európai Uniós konferenciát is eh, szentelünk majd ennek a témának. Novemberben Bécsben kerül erre sor. Az osztrák elnökség nagyon nagy érdeklődést mutat ez iránt a téma után, ennek örülünk. Az EU fehérje terv célja az többek között, hogy egy megfelelően fenntartható európai protein fehérje piacot dolgozzon ki, természetesen a különböző ö, környezetvédelmi és egyéb kérdések figyelembevételével. A szója pogácsa esetében csupán 5%-os az Európán belüli előállított áruk aránya, tehát nagyban importra kényszerülünk, ennek természetesen nagyon komoly globális következményei vannak. 2013-ban egy tanulmány arra jutott, hogy a 90-es évek és 2008 között Dél-Amerikában főleg a szója termesztés céljából vágták ki az őserdőket. Látható tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés. Az európai agronómiai feltételekről is beszélnünk kell, illetve arról, hogy mennyire tudnak profitot termelni ezek a termékek, illetve össze kell hasonlítani az európai versenyképességet is ezen termények előállításában illetve az is kérdés, hogy milyen támogatós, támogatási rendszert hozunk létre az olajos magvak esetében. Nos, a fehérje terv hatája megfelelően tág lesz, hogy az összes problémával, ezzel kapcsolatos problémával tudjunk foglalkozni, milyen típusú igények, szükségletek vannak. Tág kereteket szabunk tehát ennek a tervnek, ennek a stratégiának négy fő pontban tudnám ezt összefoglalni az olvasható a Denano jelentésben. Kutatás és innováció a fehérjék kérdés témájában, hogyan lehet a hozamot javítani, hogyan lehet ö, olyan termékeket meghonosítani, amelyek jobban alkalmazkodnak az EU-hoz. Agronomi előnyök, különböző értékláncok kidolgozása, illetve piaci potenciál a különböző piaci szegmenseken. Az Európai Parlament jelentése szól többek között arról, hogy a kapot, a kap hogyan tudná szolgálni ezt a célt, hogyan tudna valamit, hogyan tudna valamit tenni a fehérjében gazdag termények elterjesztéséért, hogyan lehet tehát ezen keresztül a fehérje termesztést növelni az EU-ban. Jelenleg is folynak viták a kap reformjáról, és azt gondolom, hogy ez is egyfajta lehetőség, és ezen így is támogathatjuk a fehérje tartalmú term- növények előállítását, termesztését az EU-ban. Nagyon fontos a kutatási munka is, ez is főszerepet kap majd az Európai Bizottság tervébe. A bizottság természetesen számít arra, hogy jövőben is együttműködhet a parlamenttel ebben a témában, a fehérje terv kidolgozásában. Ez mindannyiunknak jót tesz majd, hiszen Európa önellátóbb lesz, a fehérje területén, ami egy nagyon fontos anyag. Köszönöm. Ennel a vitát lezárom, holnap szavazunk erről a jelentésről. Tisztelt